schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Szép jó reggelt kívánok, kedves kollégák, tisztelt hölgyeim és uraim, megkezdjük a mai ülésünket. Először is az előzetes napi rendet kellene elfogadnunk, és hogyha nincs a ellenvetés, akkor ezt el is fogadhatjuk. Nem látok ellenvetést, akkor elfogadottnak tekinthetjük. Most pedig az Európai Határ és Partvédelmi Politika ügyében fogunk szavazni. Először is ellenőrizni fogjuk, hogy minden oldalon annyian szavaznak-e, amennyien szavazhatnak, tehát sehol nincsen többlet. Lezártam a szavazást. Jó, tehát akkor még egyszer megismételjük, megnyitottam a szavazást, hogy mindenki tudjon szavazni, és tudjuk ellenőrizni. Oké, Jó, ez rendben, akkor lezártam a szavazást, és úgy tűnik, hogy minden rendben.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 32-es. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 33-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 34-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 36-os mellette, ellene, tartózkodók, ezt leellenőrizzük, a 36-ost. Hanna, megnyitottam a szavazást. Ha már abgestimmt? Mindenki szavazott? Melyik? Nem halljuk sajnos. Előtte kell, hogy szóljanak. És jelezze a többieknek, hogy hogy kíván szavazni. Lezártam a szavazást. 19 igen, 22 ellene, 4 tartózkodással elutasítva. 37-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 38-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5-ös módosító kitámogatja, ki nem, tartózkodók elutasítva. 39-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 6-os mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. hetes mellette ellene tartózkodók elutasítva. 40-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 10-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 42-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 43-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 44-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 45-ös mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 46-os mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 11-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 48-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 47-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 49-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 50-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodok elutasítva, 15-ös mellette ellene tartózkodok elutasítva. 16-os okafogyottá vált, 17-es mellette, 17-es mm, is okafogyottá vált, akkor az 1 megyünk tovább. 1 tehát mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 2-es, módosító, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 18-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. A hármas okofogyottá vált, 19-es mellette ellene tartózkodók, ezt leellenőrizzük, 19-es, megnyitottam a szavazást, lezártam, 23 a 23 ellenében, tehát elutasítva. A 4-es okafogyottá vált. 20-as a következő, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 21-es mellette, el, tehát 21-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Akkor most jön a végszavazás. Nem, javítja magát az elnök. A teljes állásfoglalásról való szavazás előtt az 53 per 2-es szabály azt mondja ki, hogy a 47-es per 1-es cikk értelében az illetékes szakbizottság javaslatai alapján, amennyiben olyan módosító került benyújtásra, amelyet indokolni kellene, azokat meg kéne hallani. Miután nem történt ilyen, ezért nem kerülhet sor nem születik meg az állásfoglalás, hiszen minden módosító negatív előjellel végződött. Ezért ennek értelmében nincs végszavazás, és tulajdonképpen a folyamat ezzel lezárult. Tehát ez az ügyrendi szabály. Igen, elnök úr. Kérdésem van ezzel kapcsolatban, mert minden módosítót benyújtottak, de van egy, egyetlen egy szavazaton múlott, tehát elfogadták, ha jól emlékszem, mert 23-an voltak mellette, 21-en ellene. Ja nem, nem, akkor jó, bocsánat, nem, köszönöm, tévedtem. Gut, der, der Rückzug, der Rückzug ist angen... Tehát elfogadtuk igazából negatívan végződött az a szavazás is, és emiatt nincs állásfoglalás, le is zárhatjuk ezzel a mai ülésünket. Köszönöm.